Colleagues, please take seat. Kollégák, kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét, kezdjük az ülést. Please take seat. Kérem foglaljanak helyet. Good morning to everybody. Mindenkinek szép jó reggelt kívánok és szeretettel üdvözlöm a vendégünket, az Eurócsoport elnökét, Jerem Dijsselblumot. Köszönöm neki, hogy eljött hozzánk. És köszönöm, hogy részt vesz ezen az első gazdasági párbeszéden, amelyet a parlament új nyolcadik ciklusának legelején tartunk elsőként. Ahogyan tudják, a gazdasági párbeszéd lényeges részét képezi az európai szemeszternek, azon belül is az elszámoltathatóságnak. És a mai Dijsselbloem úrral folytatandó párbeszéd lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselők megvitassák vele például az ország specifikus jelentésekben foglaltakat, amelyet a tanács a 2014-es európai szemeszter lezárásaként fogadott el júniusban, de szélesebb párbeszédet is folytathatnak természetesen vele, az európai irányításról, az eurócsoportról, az euróvezetről, a rugalmasságról, a beruházási kérdésekről és egyebekről. Tegnap nagyon érdekes vitát folytattunk arról, hogy az ország specifikus ajánlásokat hogyan és mennyiben valósították meg a tagállamok. Remélhetőleg a mai párbeszéd során is elő tudjuk mozdítani az ezzel kapcsolatos parlamenti munkánkat, amelybe beletartoznak, beletartoznak a, az európai szinten meghozott döntések végrehajtása és, illetve az végrehajtás során elért eredmények. Emlékeztetnék arra, hogy évente kétszer tartunk párbeszédet az Eurócsoport elnökével, és a módszerre is felhívnám a figyelmet, amelyet biztosan ismernek már. Dijsselbloem úr egy bevezetőt tart, körülbelül 10-15 perc hosszan, és a bevezetőt követően a képviselők 5-5 percet kapnak a kérdésfeltevésre és válaszra, és utána, ha van még időnk, akkor egy második kör is lesz. Szeretném megkérni a képviselőket, hogy a kérdés, az öt percükből ne használjanak fel túl sokat a kérdés feltevésére, mert ha négy percben fogalmazzák meg kérdésüket, akkor a válaszra csak egy perc jut. Úgyhogy kérem, használják fel bölcsen a rendelkezésre álló időt. A politikai frakciók már ismertették a felszólalóik nevét, Úgyhogy most akkor meg is adhatom a szót az Euró csoport elnökének, hogy tartsa meg bevezetőjét. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét megjelenhetek a szakbizottságok előtt az európai választások után először. Néhány arcot ismerek, de nagyon sok az új arc. Remélem, hogy a szakismereteikből én is profitálhatok. Szerintem nagyon jó időben eh, leltárt tarthatunk az eurócsoport prioritásairól és a helyzetről. Az európolitika hogy júniusban fogadtuk el, és eh, azon vagyunk, hogy ezeket most élettel töltsük meg. Az eurócsoport munkaprogramjában eh, prioritást élvez az ajánlások alkalmazása, és nyomon követése. Először is a gazdasági helyzetet szeretném most vázolni. Az elmúlt hetekben nagyon sok sajtóhangot kapott az, hogy 2014-ben hogyan alakul majd a GDP. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a GDP az eurozónában stabil, hogyha összehasonlítjuk az adatokat 2014 első felével. Ez pedig azt jelenti, hogy 0,7-es növekedést észlelünk 2013-mal összehasonlítva. Ezek a növekedési számok azonban különbségeket is rejtenek magukban. Tehát erős a növekedés olyan országokban, mint Spanyolországban, Hollandiában, Portugáliában, Észtországban és Szlovákiában. Ezek az országok jól teljesítettek, valószínűleg a reformoknak köszönhetően, hiszen ezekben az országokban a reformok már eredménnyel járnak. Azonban ez nem volt elég, hogy a lendület vesztést kiegyensúlyozza néhány nagyobb nemzetgazdaságban. Tehát például Németországban is lassult a növekedés az első fél éves nagyon jó teljesítményhez képest. Lehet, hogy ez a Európai Unió geopolitikai feszültségekre adott válaszaival is összefügg, tehát például Ukrajnára gondolok ebben a tekintetben. Nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy az új GDP adatok azt mutatják, hogy minden haladás ellenére nagyon törékeny a helyzet. A pénzügyminiszterek jövő héten Milánóban beszélik meg a helyzetet. Most nem szeretném megelőlegezni a vitánk eredményét, de mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy fontos, hogy folytassuk a reformokat. Hiszen az alapvető kihívások ugyanazok maradtak. Nyilvánvaló politikai választ fogalmaztunk meg, hogy csökkentsük az állami és a privát adósságokat, hogy a strukturális reformok segítségével javítsuk a versenyképességet, és nagyon lényeges az is, hogy növeljük a bizalmat a pénzügyi szektorunk iránt. Nagyon fontos, hogy a befektetések szintje legalább ott legyen, mint a elmúlt tíz évben, legalábbis tíz évvel korábban, hiszen ahhoz képest romlott a helyzet. Nagyon bátor intézkedések történtek számos országban. Már látjuk az eredményeit is, de nem szabad, hogy a kemény munka most veszélybe kerüljön. Nagyon fontos az, hogy az állam háztartás szilárd alapokra kerüljön, és hogy három, a GDP 3%-a alatt legyen. Számos eurozóna országban csökken a deficit. Nagyon jó hallani, hogy stabil, stabilizálódik a magánszektor helyzete is. Ahogy már korábban is említettem, most a válság új fázisával szembesülünk. Ez pedig azt követeli tőlünk, hogy a fenntartó fejlődésre összpontosítsunk. Ez megfelelő politikai egyveleget feltételez. Megfelelő fiskális politikát kell alkalmaznunk, Ezeket hangsúlyozzuk is. A nemzeti költségvetés tervezetek elkészítésénél. Az egyik központi kérdés a versenyképesség fenntartása és növelése. Annak érdekében, hogy kikerüljünk a válságból. A termékpiacokon, munkaerőpiacokon eh, javítani kell az üzleti körülményeket, ami azt jelenti, hogy a tagállamokban különféle reformokra van szükség és csak is így lehet a kollektív előnyöket maximalizálni. A strukturális politikáról az elkövetkezendő fél évben sokat fogunk tárgyalni az eurócsoporton belül. Megvitatjuk a tagállamok adórendszerét, tehát hogy például a munkát enyhébben adóztassák, hiszen a, a munka erő adóztatása nagyon magas az európai országokban, főleg az eurózóna országokban, ez pedig ténylegesen megakadályozza a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést. Össze kell gyűjtenünk a legjobb gyakorlatokat a tagállamokban. A bizottság pedig ezen van. Jövő héten tárgyaljuk meg az eredményeket. A tagállamokban különféle módszerekkel lehet az adóterheket csökkenteni, és egyéb reformokat létrehozni. Később az ősz folyamán meglátjuk majd. A kölcsönös kiértékelések is nagyon lényegesek az eurozóna országai között. Szeretnénk az ország specifikus ajánlásokat a különféle nemzetállamok figyelmébe ajánl, amikor elkészítik nemzeti költségvetéseiket. A bankszektorba vetett bizalom visszaállítása is alapvető fontosságú. Ennek érdekében erős együttműködés van az önök szakbizottságával. A választások előtt is sikerült sikereket elérnünk a bankunió felállításával. Nagyon szépen köszönöm az önök szakbizottságának is a fáradozásaikat. Még emlékszem a késő esti ülésre, amikor sikerült megalapodnunk. Lényeges a felügyeleti kompetenciák, a felügyeleti mechanizmusok kiterjesztése is. Ez roppant fontos lépés lesz annak érdekében, hogy legyen egy határokon átnyúló, megbízható felügyeleti rendszer, amely a bankok és a befektetők közötti bizalmat hivatott visszaállítani. Ennek eredménye remélhetőleg egy olyan pénzügyi klíma lesz, amely mindenkinek kedvező. Ahogy az Európai Parlament is ajánlja, nagyon óvatosan vizsgáljuk majd meg az Európai Központi Bank és az ajánlásait. Örülök, hogy az egységes határozati rendszer is elősegíti a bizalom helyreállítását. És így a bankoknak is könnyebb lesz hozzájárulni a válság megoldásához az eurozóná belül. Tehát itt elsősorban az európai rendszer kockázati intézetre gondolok, az ESRB-re. Most néhány szót szólnék azokról az országokról, amelyek a gazdasági helyreállításból profitálnak. Ciprus és Görögország tartozik ide. Amikor legutóbb itt jártam, akkor Portugália tartott ott, hogy sikeresen végrehajtotta a programját. A ciprusi program utolsó negyedéves jelentései amelyeket az LKB-nek e és a valutalapnak elküldött, igazolják, hogy Ciprusban is sikeresen zajlik a bankok helyreállítása és strukturális reformok is vannak. Hosszú út áll még az ország előtt, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a program megfelelő időben történő alkalmazása. Az eurócsoport szeptember 12-én kap majd átfogó jelentést Ciprusról. Görögországban sikerült egyensúlyt teremteni a gazdaságban, hiszen a görög emberek és hatóságok megpróbálják alkalmazni az ajánlásokat. Tehát pillanatilag a görög gazdaságban hat év recesszió után ismét növekedés van. A államháztartás pozitív, a bankok tőkésítése is megfelelő mértékben zajlik. Azonban rengeteg kihívás marad. Ez nem kétséges. Ez érinti az a közszféra eladósodását, a munkanélküliséget, hiszen 2014-ben sokkal magasabb a munkanélküliség, mint az átlag az eurozónán belül, ez pedig a legfontosabb probléma. A görög programot augusztusra sikerült végrehajtani. Egy ötödik kiértékelés várható az ősszel. Ezen kívül meglátjuk majd, hogy milyen további intézkedésekre lesz szükség, hogy garantálhassuk Görögország pénzügyi szükségleteinek kielégítését. És kiderül majd, hogy a program után milyen további segítségre lesz majd szükség. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy ez minden, amit most mondani szerettem volna. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen ezeket az érdekes megértéseket. Most jönnek a kérdések. Burka képviselő következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok Blum úrnak. Örülök, hogy az Eurócsoport vezetőjeként ismét csak ellátogatott a szakbizottságunkba. Két témakört érintenék felszólalásomban. Először is beszélni szeretnék Mário Drágé legutóbbi beszédéről. Úgy gondolom, hogy az értelmezésben hibák történtenek, illetve félreértelmezték azt, amit ő mondott, és azt hiszem, Mário Drági éppen hogy nem ajánlott deficitorientált költségvetési politikát. Világosá teszi beszédében, hogy a munkanélküliség elleni harcot mindenek előtt a strukturális reformok segítenék elő az adott munkaerőpiacokon, és hát már most is azt láthatjuk, hogy sok tagállam van az Európai Unióban nagyon magasak a kiadások, nagyon nagyok az adóterhek, és a stabilitás és növekedési paktum is nagyon szűk jogi kereteket szab. Érdekelne, hogy ön mit gondol Mário Drági beszédéről. Ezt fontosnak tartom, hiszen a beszéd igen nagy port kavart. Ez az egyik témakör, a másik pedig, amelyről beszélni szeretnék. Nap mint nap kell foglalkoznunk Ukrajnával, és Oroszország kérdésével. Látva azt, hogy Oroszországban, illetve Oroszországból hatalmas mennyiségű tőke folyik ki, érdekesnek tartanám azt, hogy ön hogyan látja a pénzügyi ágazat helyzetét, mint eurócsoport vezető, és hogyan látja a további Oroszországgal szembeni pénzügyi szankciók hatását rövid és középtávon. Köszönöm. Nézzük akkor most a választ. Köszönöm szépen a kérdést. Mindkét kérdés olyan fontos témákat vet fel, amelyek jelenleg is éppen az asztalon vannak. Amikor a Oroszországról és Ukrajnáról beszélünk, az az egyik oldal a kérdéseknek, a másik oldal pedig a pénzügyi piacok. Nos, hát én azt hiszem, hogy ennek a beszédnek az értelmezése azért nagyon különbözőképpen történt meg, tehát mint hogyha kipécéztek volna a beszédből bizonyos részeket, tehát azért nézzük meg, hogy konkrétan mit mondott Drági úr. Ő arra mutatott rá, hogy a fiskális politikának fontos szerepe lehet, és szerintem egyébként ez egybe is esik azzal, amit ő korábban nyilatkozott, hiszen ő mindig is nagyon világossá tette a politikusok számára, hogy nem mindent a bankoktól várjanak, az összes megoldást nem fog monetáris úton megoldást találni. Úgyhogy szerintem ez eléggé konzisztens, érthető, és ahogyan én is az ő megjegyzéseit idéztem, ugye itt fontos a bizalom, tehát a piacokba vetett bizalom, ugyanis, hogyha egy törés következik be, az önmagára visszahat. Mária Drági minden beszédében a strukturális reformok mellett teszi le a voksát, amelyeknek az a célja, hogy alapvetően megreformálja és versenyképessé tegye az európai gazdaságokat. Ugye itt nagyon sok munkaerőpiaci kérdés merül fel bizonyos tagállamokban, nagy potenciálok rejlenek ebben a területben, de hát ugye strukturális reformokra van szükség igen sok tagállamban. Ami pedig a fiskális oldalt illeti, hát itt nagyon különböző lehetőségek merülnek fel, tehát egy nagy spektrum a, a különböző eszközöknek, az eurócsoportban is elkötelezték magukat a flexibilitás mellett akkor, amikor erre van szükség, és a, politik, a fiskális politikán belül is különböző döntéseket hozni. Részben elképzelhető, hogy a flexibilitásra, a rugalmasságra alapozunk másodszorban, vannak azért olyan döntések, amelyek a fiskális politikán belül a növekedést segítik, vagy növekedésbarátok, például az adóterhekre vonatkozólag lehet enyhíteni, vagy más oldalról az adóterheket olyan ö, ágazatokra lehetne átirányítani, amelyek kevésbé találják magukat most nehéz helyzetben, vagy pedig a kiadási oldal megnyírbálását is ö, növekedésbarát módon lehetne megvalósítani. Tehát itt igazából a vitának arról kellene ö, szólnia, hogy ö, fel akarjuk-e rugni ezt a paktumot, vagy sem. És én szerintem ez kulcsfontosságú a hosszú távú a pénzügyi fenntarthatóság, a hitelesség szempontjából, és ezen belül lehet rugalmasságot alkalmazni, és a nemzeti fiskális politikákban is bölcs döntéseket kell hozni, amelyek támogatják a gazdaság fellendülését. A második kérdés Oroszországra vonatkozott. Nos, hát ez nem kifejezetten eurócsoportra vonatkozó kérdés, én úgy gondolom, hogy a szankciók főként a pénzügyi piacon azért hatékonyak, ezek természetesen az orosz gazdaság alapjait rengetik meg, és éppen ezért több bölcs döntésnek, megközelítésnek gondolom azt is, hogyha ezeket tovább növeljük ugyanis ennek a úgymond létrának lépcsőzetesen kell felépülnie, nem egyik pillanatról a másikra, de ezzel kapcsolatban mindenki egyetért, hogy keményen ki kell állnunk Ukrajna mellett, Európának. És éppen ezért a pénzügyi szankciók nagyon hatékony útját képezik a szankcióknak. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Udo Bullman kapja meg a szót az SND-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel üdvözlöm Blum urat. A szociáldemokrata frakció kollégáinak részéről is, akik itt a szakbizottságban jelen vannak. Ne kerülgessük a forrókását, egyáltalán nem megnyugtató a helyzet, Európa stagnál. Már nem a szakadék szélén táncolunk, de fennáll az a veszély, hogy hosszú távon stagnálni fog a gazdaság, és el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan akarunk kilábalni ebből a helyzetből. Hogy mennyire fontos volt Mário Drági beszéde, az abból is látható, hogy tisztelt Burkárt Bálc kolléga azzal vezette be a felszólalását, hogy elmondta, hogy mit nem szabad belegondolni, beleértelmezni Mário Drági beszédébe. Ez mindenki számára világos volt. Nos, de hát az igazi kérdés az, hogyan jussunk ki a helyzetből, nem az, hogy hogyan értelmezünk egy beszédet. És nem is annyira a költségvetési hiány a probléma. Az igazi probléma az, hogy gyakorlatilag már nem is tudjuk, hogy hogyan jöjjenek létre megtakarítások Európában, és nincs stratégiánk, nincs programunk sem arra vonatkozólag, amiről Drági beszélt, sem politikai konszenzus nem létezik, sem program nem létezik, annak a végrehajtására, megvalósítására, amiről Drági beszélt. Éppen ezért ismét csak a rugalmasságra szeretnék kérdezni, Honnan jöjjön, hon, hogyan teremtsük meg ezt a rugalmasságot? Persze, joggal beszélünk strukturális reformokról, lehetővé kell tenni a beruházásokat, de hát az nem lehet, hogy az a legjobb pénzügyminiszter, aki eléri, hogy az országában ne ruházzanak be. A beruházás nem lehet tilos, sem az Európai Unióban, sem az euróövezetben, és nem is az. Érdekelne, hogy hol lát politikai szándékot, ez milyen irányba mutat ön szerint, és milyen a program konkrétan. Annak érdekében, hogy konstruktív vitát folytathassunk mindenről, és kérem mondja meg világosan azt is, hogy a közpénzek szerepe mi ebben az egészben? Melyek azok a nagy vezérprojektek, amelyek például az energiállátás területén és más egyéb területeken felbuzdítják a magánszférát arra, hogy újra fellendítse, részt vegyen a gazdaság fellendítésében? Ez viheti előre csak Európát. Köszönöm a kérdéseit, Bulman úr. Azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy hol is helyezkedünk el jelen pillanatban gazdasági értelemben, politikák ötvözését kívánja meg. Nem mondhatjuk azt, hogy az Európai Központi Bank kell, hogy megoldást találjon az összes kérdésre. Fontos, hogy az összes politikai szereplő részt vegyen a megoldás kidolgozásában. Azt hiszem, az LKB egyébként már júniusi döntéseivel is például Elindult egy irányba, ezen döntések egy részét már végrehajtottuk, és várjuk az eredményeket. Az LKB e különböző programjaival kapcsolatosan például az elkövetkezendő hónapok során és a jövő év elején körvonalazódnak majd az eredmények. Fontos, hogy az LKB e éber legyen az elkövetkezendő hónapokban, de látni kell azt is, hogy a szóban forgó eredmények nem valósulnak meg néhány nap vagy hét alatt. Tehát erre várni kell. Ami a különböző politikák ötvözését, illetve a bankóniót illeté, hogyha a stressztesztet sikerül megfelelően végrehajtani, ha a bankágazatunkat megfelelően átalakítjuk, hogyha felszámoljuk az európai bankszektor fragmentáltságát, akkor ez hozzájárulhat a gazdaság fellendítéséhez. Úgy gondolom a bankunió legfontosabb eleme annak a stratégiának, amely a gazdaság taprállítására irányul Európában. Harmadsorban a beruházások. A beruházások azt hiszem most már jobban előtérbe kerültek, mint például fél évvel ezelőtt, de megindultunk ebbe az irányba, várjuk a bankunió eredményeit, várjuk a júniusi monetáris csomag eredményeit. És úgy gondolom Jean-Claude Juncker kezdeményezése a 300 milliárdos célkitűzés a beruházások területén igen örvendetes. Várjuk az Európai Bizottság új javaslatát arra vonatkozólag, hogy ez, ezt a beruházási programot hogyan indítsuk be. Harmadsorban a fiskális politikának és részét kell képezni ennek az egész stratégiának. Már korábban is elmondtam, hogy rugalmasságra van szükség, de a rugalmasság nem károsíthatja meg a hitelességet. A rugalmasság nem jelenti azt, hogy bármi megtörténhet. A rugalmasság ebben az esetben azt jelenteni, hogy a strukturális oldalon javulásra van szükség. A rugalmasság azt is jelenti, véleményem szerint, hogy a strukturális reformokat is szem előtt kell tartanunk, amelyeket a különböző tagállamok végrehajtanak. Ha megnézzük, hogy a strukturális deficit hogyan alakul, hogyan javul, milyen strukturális reform programot követ egy-egy tagállam, ennek alapján kell alkalmaznia az Európai Bizottságnak a rugalmasság elvét. Ez a vita októberben, novemberben fog igazán körvonalazódni, amikor az Európai Bizottság a költségvetés tervezettel foglalkozik majd. Szükség van tehát rugalmasságra, de ez nem jelenti azt, hogy bármire lehetőség nyílik. Ez az én álláspontom. Köszönöm szépen. Ez nagyon érdekes volt, nagyon világos. Az ECR nevében Marias úr. Nekem eh, nem tetszett ez az anyag, és eh, nem mondtam azt, hogy egyetértek eh, önnel. Ugyanis az Európai Unió gazdaságpolitikája jelenleg ö, elég szörnyű állapotban van, hatalmas a munkanélküliség, és ö, mindaz, ami történik, igazából cáfolja azt, amit ön mond. Görögország 214 milliárd eurót kapott két és fél évre, de ennek ellenére 53 százalékos a minkanélküliség, és a görögök nagy része a szegénységi küszöb alatt él, az államadóság 125%-át teszi ki a GDP-nek, illetve 125-ről több mint 180%-ra szökött, tehát ez azért mutatja, hogy hogy néz ki a helyzet. Az önök politikája egész egyszerűen megbukott. Most ön mit gondol arról, hogy milyen módon járul hozzá Görögország prosperitásához mindez. Az Európai Parlament ön felkérte arra, hogy beszéljen, de hát azért az önök felelőssége, az euró csoport felelőssége az, hogy a trojka hogyan, milyen gazdaságpolitikát folytatott Görögországban, és ráadásul a munkabérek, illetve a nyugdíjak csökkentése is katasztrófához vezetett. Nem tudom, hogy az eurócsoportnak szándékában áll-e az, hogy kártalanítsa Görögországot azért, ami történt vele ezzel a szörnyűséggel kapcsolatban. Másrészt pedig az Európai Parlament számára el fogom Európai Parlament nevében, vagy hát a mi frakciónk nevében el fogom önöknek küldeni a véleményemet írásban is. Ugyanis én úgy gondolom, hogy az államadóság témáját minél hamarabb rendezni kell, és az államadóságot el kell törölni. A 112-es pontban azt olvashatjuk, hogy, el kell, hogy, hogy valamit tenni kell a görögországi államadósággal, de ön mit gondol, hogy valóban Görögország majd a növekedés pályájára lép 2014-ben? Ez egyszerűen elképesztő. Párizsban a görög kormány találkozott a trojka képviselőivel, és ott megint mit kérnek az, hogy további elbocsátásokat végezzünk. Tehát nem inkább azokat az embereket kéne megadóztatni, akiknek ö, ö, adómentességet adtak, és ugyanakkor pedig a szegény embereknek nincsen még fűteni valóra sem pénzük. Um, Úgy gondolom, hogy a korábbi üléseken, amikor részt vettünk, ahol részt vettünk, nagyon sokat beszéltünk Görögországról. És azt hiszem, hogy nagyon komoly helyzet, de a részletekben nem nagyon van egyetértés óriási gazdasági, szociális hatása van a válságnak a görög társadalomra. Sok minden, amit mondott, igaz. Szegénység van, munkanélküliség van, ez igaz. De úgy tűnik, hogy a programra vezeti ezt vissza. A gazdasági válság nem a program eredménye volt. És esetleg máshogy látjuk a helyzetet. A válság adott, sajnos. A feladatunk az, hogy hogyan mozduljunk előre, hogyan kerüljünk ki a válságból. Ha a strukturális reformok nem következnek be, szerintem rosszabb a helyzet. Nincsen könnyű megoldás, hiszen hogyha alapvetően meg akarja változtatni a gazdaság helyzetét, hogyha vissza akarja hozni a befektetőket az országba, akkor alapvető változásokra van szükség. Nincsenek könnyű megoldások, de kész vagyunk. Ezt pedig hangsúlyoztuk is időről időre, tehát készen állunk európai partnerként az Euró csoportban, hogy támogassuk Görögországot, amennyiben szükséges. Ezt pedig a jelenlegi kiértékelés alapján tesszük. Tehát Párizsról már beszéltem. Párizsban lesz egy áttekintés, az ötödik. Ennek fényében pedig kiderül, hogy milyen további támogatásra lesz szükség a jelen program vége után. Görögországgal szorosan együttműködünk. Görögország kidolgozik egy növekedési tervet, és a nemzetközi pénzintézetek is részt vállalnak a munkában. Tehát rengeteg a tennivaló, mint említettem, készen állunk, hogy együttműködjünk a görög kormányjal. Thank you. For... Köszönöm. Most uh, Jönt Höyzen képviselőasszony. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Dijsselbloem úr. Örülök, hogy más szerepben üdvözölhetem itt, és örülök, hogy uh, tárgyalhatunk az európai gazdasági pénzügyi helyzetről most. Tehát két és fél témám lenne, hiszen azt is szeretném tudni, hogy ön hol áll. És meddig marad ebben a pozíciójában. A könnyítés nagyon jól hangzik, de idegesít engem legalábbis. Hiszen fennáll a defláció veszélye. Nagyon alacsony az infláció pillanatnyilag, alacsonyak az energiaárak, az nem rossz dolog, alacsonyak az élelmiszerárak. Mi a véleménye erről? Mi a szerepe ebben? És uh, mi a szerep az LKB-nek? A másik kérdésem a munkaerőpiacra vonatkozik. Itt eh, a rugalmas biztonság eh, a címszó, tehát a biztonság és a rugalmasság keveréke. Ezt eh, az ország specifikus ajánlásokban is, és a stabilitás és növekedési paktumban is olvashatjuk. De szerintem a biztonságról is többet kellene beszélnünk, hiszen számos országban még nem elégséges a biztonság, és szerintem ezt nem hangsúlyoznák eléggé az ország specifikus jelentésekben. Köszönöm. Örülök, hogy láthatom. Korábban, amikor Van Nőhájsz asszony a holland parlament gazdaság és monetáris bizottságának az elnöke volt, akkor nagyon szorosan együttműködtünk Hágában. Az első kérdése, tehát hogy meddig maradok ebben a pozíciómban, örülök, hogy feltette ezt a kérdést, ahogy tudja, de örülök, hogy megoszthatom ezt az információt mindenkivel. Júliusban ér véget a megbizatásom, jövő júliusban, és mindenképpen szeretném kitölteni a mandátumomat, tehát nem fogok, nem, nincs szándékomban korábban elhagyni ezt a pozíciót. Tehát, hogy újraindulok-e, azt nem tudom. Túl korán van még. De a politikusok eh, általában az emberekről szeretnek beszélni, és nem a saját munka, munkahelyükről. az easing, a könnyítés szó zavarja. Ez attól függ, hogy hogyan értékeli a helyzetet. Hogy ha a likviditás csökken a piacon, az a kérdés, hogy milyen eszközöket kell alkalmazzunk. Az EKB már alkalmazott bizonyos eszközöket, de még nem biztos, hogy elégséges -e ez. De mindenképpen ez az EKB függetlenségének az egyik záloga. Ahogy már korábban is mondtam, a júniusi csomagot még nem vette figyelembe megfelelően a saját vizsgálatunk, és az idei évet is bele kell vennünk. Tehát a további kiértékelésre még várnunk kell. De itt mondom, az LKB-ről van szó. Az infláció alacsony volt a az EKB középtávú inflációra összpontosít, tehát ez áll a figyelme középpontjában, és szerintem ez megfelelő megközelítés. Beszélt a rugalmas biztonságról, a flex security-ról, ezt nagyon szeretik a munkaerőpiaci reformról szóló diskurzusban, tehát, hogy legyen biztonság, ám rugalmasan kell hozzáállni. Van egy általános közmegegyezés erről, és Mário Drági is kifejezte ezt a legutóbbi beszédében. De az az érzésem, hogy a rugalmasságot megfelelő okok miatt jobban hangsúlyozzák. A rugalmasságot csak is bizonyos körülmények között lehet megengedni. Használják is élnek vele. Hogyha visszatekintünk, hogy a fiskális politikát eh, hogyan alkalmaztuk az elmúlt években, akkor eh, látni fogja, hogy eh, számos ország több időt kapott bizonyos feltételek miatt. Hollandia is több időt kapott, hogy végrehajtson bizonyos strukturális reformokat, bizonyos országoknak több időre van szüksége. Mindig eh, konkrét strukturális reform csomag áll a középpontban. Tehát bizonyos országok hosszabb időt kérhetnek, hogy elérjék a fiskális céljaikat, de mindig garantálnunk kell, hogy eh, ne menjen kárba az idő. Hogy eh, strukturális deficitben időre van szükség. Köszönöm. Fábio Demázi, a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Dijsselbloem Blumor. Kérem, nézel nekem, hogyha egy kicsit explicit módon fogalmazom, de ha összefoglalhatom a magam nyelvén az ön jelentésének a tanulságát, hát nagy szarban vagyunk, de folytassuk csak így tovább. Én olasz vagyok, és hát ugye nálunk nagyon vallásosak az emberek, és a katolikus vallás azt mondja, hogy az ember megbánja bűneit, akkor majd ennek javát látja a mennyországban, a paradicsomba kerül. Kicsit ezt mondja az LKB is, hogy hosszú távon majd kifizetődik azt, hogy, az, hogy meghúzzuk a nadrágszíjat, de hát hosszú távon mit jelent ez konkrétan? Azt láthattuk, hogy gyakorlatilag Európában már-már elveszett az legutóbbi évtized, elveszett évtizedről beszélünk, és nekem azt tanították annak idején a Gazdaságtudományi Egyetemen, hogy lehet az ember a takarékoskodás mellett vagy ellen, de fontos, hogy érvelni tudjon az álláspontja mellett, és meg kell nézni a tényeket és a tényszerű adatokat. A tényszerű adatok pedig azt mondják, hogy mindenki jobban teljesít, mint mi. Az USA, Japán, az Egyesült Királyság, Svédország mindenki jobban teljesít, az euróvezeten kívül mindenhol növekedett a GDP, Franciaország egyéves stagnál, Olaszország recesszióban van, még Németországban is, amely eddig nagyon jól haladt gazdaságilag, visszaesett, és Spanyolország, amely viszonylag jól haladt a e, gazdasági válságból való kilábalásban. Mindeközben jegyezzük meg, nem csak a megtakarításokra támaszkodtak, e, ott is most már e, rosszabb a helyzet. Ha megnézem az önjelentését, akkor az derül ki, hogy az ország specifikus ajánlások nem említik a makrogazdasági célok eltévesztését, el nem érését, semmit nem szólnak az inflációs célkitűzésről, ez a célkitűzés közel van a 2%-hoz, kicsit alatta van, itt teljesen elbuktunk, és semmi sem áll ebből az önjelentésében. Úgyhogy azt hiszem, ez nagyon nagy mértékben megsérti az euróvezeti makrogazdasági célok egyikét. Először is Tekintve, hogy az LKB mennyire fontosnak tartja a központi bankok függetlenségét. Nos, ho, hogyan látja Merkel asszony és Drági úr, a Drági úr közötti együttműködést, úgy tűnik Merkel asszony őt a megtakarítási politika felé löki, szorítja, és másodszorban mit gondol arról a felvetésről, hogy az LKB ismét állampapírokat vásároljon azzal a céllal, hogy ezáltal ismét lehetővé válna rá a gazdaságban a hitelezés. Köszönöm. Um, thank you very much. Um, your question... Köszönöm szépen. Ami a telefonhívást illeti, nem voltam részese, tehát nem tudok rá válaszolni. Úgy gondolom, hogy az EKB bizonyította, hogy nagyon erős központi bank. Ennek pedig nagy a fontossága az eurozónában, főleg a válság idején. A megközelítésük, az eszközeik, amelyeket eddig alkalmaztak, nagyon értékesek, és az elkövetkezendő hónapokban is értékesek lesznek. amikor az eszközöket teljes mértékben felhasználták, nem tudom, hogy milyen új eszközök lesznek, de szerintem mindig a központi bank monetáris politikájától függ majd, hogy milyen eszközöket választanak a jövőben. Tehát, hogy mindenki jobban teljesít, mint Európa, azzal nem értek egyet. A monetáris politika számos veszélyt rejt magában, amelyek rövid távon nem jelentkeznek. Itt hosszabb távon kell gondolkoznunk. A kockázat a monetáris, az amerikai monetáris politikából is ered, és természetesen ez nemzetközileg is érezhető az új feltörekvő gazdaságokban is. Tehát ne várjanak minden megoldást a monetáris politikától, de az LKB-nak alkalmaznia kell a mandátumát, hogy segítsen. Úgy érzem, hogy Európában vannak országok, amelyeknek több a fiskális mozgásterük. Úgy gondolom, hogy a közberuházások szintjét növelni kell bizonyos országokban, például az infrastruktúrába történő beruházásokat. Néhány országban van lehetőség, van játéktér a béremelésre, és konkrétnak kell lenni országra lebontva. Tehát minden országban más szektor máshogy versenyképes. És konkrétabbnak kell lennünk, hogy a megfelelő politikai keveréket kapjuk meg. De szerintem a közberuházások, az állami beruházások ugyanolyan fontosak, mint a magánberuházások. Tehát legyen egy keverék. Köszönöm szépen! volt egy rugalmasság itt az idő felhasználásában, de most azért egy kicsit szigorúbb leszek, hogy minden kolléga szót kapjon. Tehát eh, megkérem a kollégákat, hogy eh, ne legyenek három percnél hosszabbak, és eh, vendégünkre is megkérem, hogy ne beszéljen öt percnél többet. Hiszen akkor így nem minden kolléga kap szót. A következő felszólaló Philip Lambertsa zöldek nevében. That you say that you are becoming strict. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekes, hogy pont a zöldek felszólalás előtt mondja azt, hogy most szigorít. Kérem, legyen egy kicsit méltányosabb. Dijsselbloem úr, üdvözlöm Önt. Udo, nem tudom, hogy te hogy vagy veled, de hogyha a szocialisták eh, Dijsselbloem urat támogatják, eh, akkor kinek van szüksége a konzervatívokra és a liberálisokra? Hiszen Dijsselbloem úr az, amit ön mondott, eh, Jindosz úr, azt Jindosz úr is elmondhatta volna, vagy akárki más. Beszélt a strukturális reformokról és azok hatásáról. 25 százalék az embereknek a szociális kirekesztés és a szegénység fenyegetettségében él, egyre nőnek az egyenlőtlenségek. Hát a, ha a strukturális reformoknak ez a célja, akkor igen, akkor jók az eredmények. A kérdés valójában az, hogyha ön felelős szakember, akkor milyen B terve van arra vonatkozólag, hogyha nem sikerül növekedést elérni. Hogyan tudjuk akkor csökkenteni az egyenlőtlenséget? Most az ökológiai kérdésekre ki se térek, mert gondolom azok nem fontosak önök számára, az ön számára. Beszéltünk sokat az adókról is, hogyha nem a munkát adóztatjuk meg, akkor mit adóztassunk meg helyette? És végül, igen vagy nem választ várok, ez a parlament a trojka munkájával kapcsolatosan vizsgálódott, biztos vagyok abban, hogy ön is egyetért azzal, hogyha egy formális vizsgálatot indítunk a trojkával kapcsolatosan csak azért, hogy a jövőbeni programok jobban teljesítsenek, vagy jobban működjenek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ön azt mondja, hogy a strukturális reformok növelték a szegénységet, és ez egy érdekes meglátás, de nem igazán látom az összefüggést, úgyhogy kicsit nehéz válaszolnom így a kérdésre. A hazámban, Hollandiában sok-sok reformot hajtottunk végre, és mégiscsak sikerült újra növekedést elérni. Ha megnézem az olyan országokat, mint Spanyolország vagy Írország, ott nagyon kemény lépéseket tettek, reformokat hajtottak végre például a munkaerőpiacon, és ismét csak beállt a növekedés. Úgy tűnik nekem, hogy a válság értelmezésében, elemzésében arra hajlunk, hogy a legutóbbi politikai lépéseket hibáztatjuk, azokért a problémákért, amelyek a strukturális problémákból erednek a nemzetgazdaságainkban. Ha ezeket nem kezeljük, akkor a munka nélküliség megreked ezen a rendkívül magas szinten. Ez elfogadhatatlan. Ha azt akarjuk, hogy a fiataloknak esélyük legyen a munkaerőpiacon, meg kell nyitnunk a piacokat. Hogyha azt akarjuk, hogy a fiataloknak nagyobb esélyük legyen a munka, hogy munkát találjanak, akkor biztosítanunk kell, hogy javuljon a képzésük, és be tudjanak jutni az olyan szakmákba is, amelyek most zártabbak. Ehhez pedig reformokra van szükség. Azt hiszem, nem alternatíva, hogy elfogadjuk azt, hogy néhány nemzetgazdaságunk nagyon alacsony versenyképességű, és majd a növekedés jön majd magától. Azt sem gondolom, hogy a közpénzek elköltése jelentene megoldást önmagában. Nem mondom azt, hogy ön ezt mondta, én csak elmondom, hogy én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, és újra és újra el fogom ezt mondani, hogy a politikák megfelelő ötvözésére van szükség, Alkalmazkodnunk kell az újonnan kialakult helyzetekhez, és az elkövetkezendő hónapokban fogunk dolgozni, például a beruházási programokon, ez lesz az egyik eleme, azt hiszem ennek a politikai mixnek, ahol szükséges, ott a fiskális paktumot kell alkalmaznunk, a monetáris politikát is észszerűen kell alkalmaznunk, és az LKB mandátumán belül, és így sikerül a szükséges politikai mixet létrehoznunk de ne mondja azt a választóknak, legalábbis én nem fogom ezt mondani a választóknak, hogy csak úgy tovább, mint ahogy eddig, és azáltal, hogyha hmm. több pénzt költünk, akkor kijutunk majd a válságból. Megfelelő egyensúlyra van szükség. Még van 30 másodpercem, és én nem azt mondtam, amit ön mondott. Én azt látom, hogy ön tarthatatlannak tart. Ön azt mondja most, hogy a versenyképesség hiánya tarthatatlan, de azt nem látom, hogy azt mondja, hogy a szociális kirekesztés elfogadhatatlan volna, vagy az egyenlőtlenség elfogadhatatlan volna. És ha a strukturális reformok eredményéről beszél, akkor menjen el Portugáliába, Spanyolországba, Írországba, nézzen körül az utcán a hétköznapi emberek között. Köszönöm. Én ezt megtettem, és meg is fogom tenni, hangzik a válasz, de a versenyképességi problémák kezelése nem mond ellent a szegénység és a szociális kirekesztés elleni harcnak. Én úgy gondolom, hogy egy erős gazdaság, a versenyképes Európa teremti meg a munkahelyteremtés és a növekedés lehetőségét. Ne, kérem, ne vázoljon fel ellentmondást ott, ahol nincs ellentmondás. Köszönjük, F FDD, Stephen Wolf. Thank you. Thank you for your... Köszönöm. Köszönöm ezt az informatív jelentést. Bátorító, amit mond. A szegénység elleni fellépés tekintetében jó hír az európaiak számára. De azt is megegyeztem, hogy Európában csökkent a momentum, tehát hogy Németország egy picit kevesebbet teljesít, és az ukrán válságot tette felelősé ezért. A szankciók nem tudom, hogy megjelentek-e már az adataiban, de hát valószínűleg nem, mert ezek a szankciók viszonylag újak. Tehát az euró zónában nincsenek meg ezek a ronda, gonosz, angol, spekulációs pénzügyi elemek. De ott van Ukrajna. Tehát az európai intézmények felelőssége is tetten érhető. Tehát szerintem a strukturális problémák felelősek ezekben az intézményekben. Mit gondol erről? Az olasz kollégám már említette, hogy Padováni úr, az olasz pénzügyminiszter, azt mondta, hogy három évig tart, amíg a reform valamilyen hatást mutat. A politikai változásai, politika hogyan fogja megváltoztatni az emberek életét. Tehát pillanatnyilag 0,6%-os az infláció, és pedig 18 hónapja. A defláció igazából növeli a problémák súlyát, és nem tűnik úgy számomra, hogyha olvasom a jelentését, vagy bármilyen más jelentést, hogy ez rövid távon javulna. Hosszú távon biztos de ez nem igazán jobbítja az emberek életét. A szavai alapján az emberek nagyon nagy terhet cipelnek. Ezzel egyetértek. De a harmadik megjegyzése az adó terhek csökkentése igazából felszólítás értékű. Tegnap arról szavaztunk, hogy az európai Unió támogat mindenféle pénzügyi intézményeket, és pedig a kiskapun keresztül. Önök szerint az Európai Uniónak kellene az adózt, a polgárok adóztatását felügyelni? Köszönöm. Thanks a lot. Um, just a... Köszönöm. Néhány megjegyzés. Ukraine. Az ukrán helyzettel kapcsolatban. Én szerintem először is azt kell figyelembe venni, hogy az ukrán helyzet azért nem tegnap alakult ki, és nem is a múlt héten, hanem igazából már a Krím félsziget problematikus volta óta magunkat hurcoljuk ezt a problémát és ugye ez kihat a befektetésekre, a lakossági kiadásokra, és így tovább, és ennek hatása van természetesen a mi gazdaságunkra is. De azon cégekre főként, amelyek Oroszországgal vagy Ukrajnával folytatnak kereskedelmet. Őket is támogatnunk kell. A reformokra idő kell, ez igaz, de persze különbözőképpen például az adó reformokat elég, hal, elég gyorsan be lehet vezetni, de más fajta reformok, mint például a lakáspiacra vonatkozó reformok, hát az bizony időre. Tehát ott az, az hosszabb idő, az piac lassabban változik. Éppen ezért fontos az, hogy a strukturális deficit célokat megfelelőképpen fogalmazzuk meg, és ennek szintén időre van szüksége, hogy kifejtse hatását. Majd a six-packet és a two-packet minden bizonyan az önök parlamentje is értékelni fogja, hogy beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket. Azután ami pedig az eurócsoporton belüli adózásra vonatkozó munkánkat illeti, szerintem ezzel nem kellene aggódni, mert fontos az, hogy amikor az eurozóna gazdasági előnyeit, illetve erősségeit, gyengeségeit vizsgáljuk, akkor a az adókérdéseket is figyelembe vegyük, ugyanis az OECD jelentése szerint Európában a munkára háruló terhek túl magasak. Franciaországban, Spanyolországban, Hollandiában és más országokban vannak már olyan politikai kezdeményezések, amelyek pont ennek a problémának az orvosolására hatnak. Ez nagyon sürgős probléma, és igenis, és kell, belőle beszél, kell róla beszélni, hová tegyük át a, a, az adóterheket a gazdaságnak mely olyan területére, ahol a legkisebb kárt okozunk vele, és így tovább. Az Európai Uniónak kellene-e adóügyekkel foglalkoznia, szerintem nem, itt egész egyszerűen csak politikai koordinációról van szó, de az biztos, hogy erről viszont többet kellene beszélni Európában, például adóelkerülés, és így tovább. Adóalap, erózió, profit, stb. Tehát ezek tényleg fontos kérdések, ezeket látnunk kell ahhoz, hogy stratégiáinkat kialakítsuk. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a függetlenek nevébe Bernard Monu következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, ön az eurozóna képviseletében van itt, bennem egy nagy kérdés merül fel. Az Európai Unió mit tesz annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés újra beinduljon, és munkahelyeket teremtsünk? 2012 1992-ben a Maastrichti szerződés idején Franciaországban és máshol is gondolom prosperitásról és teljes foglalkoztatottságról beszéltek. Most hogy néz ki a helyzet most? Hát borzalmasan. Szörnyű a munkanélküliségi helyzet az összes kategóriában, defláció fenyeget, a versenyképességünk gyakorlatilag nem létezik, és az Európai Bizottság még Franciaországot is ki kell, hogy segítse, úgy néz ki. A munkabérek elavulnak, a fiskalitásnak nincsen hatása, és a munkanélküliségi ráta pedig igen magas. Ettől függetlenül az eurozónában a profitok a bankpiacon igen magasak 2008 óta. Nagyon sok pénzt kaptak a tagállamoktól és az Európai Központi Banktól is. Nagyon alacsony az infláció, de ennek rossz hatása van a foglalkoztatásra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket az önök által az önök által hangoztatott politikák. Itt ez a fajta ultraliberális makroökonomiai megközelítés, amelyet a Trojka alkalmazott, a büdzsé, a pénzpiacok, a bankok, mindig csak ő rájuk gondolnak, legalábbis ez így tűnik. Nem tudom, hogy ez-e a legjobb makroökonómiai modell. Aztán, ami a gazdasági patriotizmust illeti, az emberek dühösek, és attól félek, hogy az emberek majd döntenek az önök, önök helyett, és nem biztos, hogy ez demokratikus módon fog megtörténni. Um, a lot of the things you said. Uh, Sok minden mondott ön, amelyel nem értek egyet, de azért megpróbálok válaszolni az ön által felvetett kérdésekre. Ön a privatizációról beszélt, és arról, hogy vajon jó úton haladunk-e vagy sem. A privatizáció nem kulcsfontosságú eleme egyik programunknak sem, ez része a megoldásnak, az államadóság csökkentésének. Nem igazán fűztünk nagy várakozásokat a program ezen részéhez, Ugyanakkor azért része a programbannak, mert néhány országban fenntarthatatlan az államadóság szintje, és ezt a privatizáción keresztül többek között meg lehet oldani, de ez önmagában azért nem elég természetesen. A hatás valóban nem túl szép. Ami a trojkát illeti, az ugyanaz, mint az eurozóna megközelítése. Nincsen a trojkának külön megközelítése, nem dönt a saját programjairól, hanem az eurozóna és az adott tagállam bevonásával döntenek ezekről a kérdésekről. Tehát az, mint, az a gondolat, hogy a trojka egy független, egy teljes mértékben független és nem ellenőrizhető szerv, ez nem igaz, ugyanis az eurócsoport az, amely a programokról dönt. Szerintem jók a programjaink, és hatékonyak is, ugyanis egyes országokat azért mégiscsak visszahoztunk a tönk széléről, de természetesen kemények ennek a hatásai. Lehet, hogy lehetett volna máshogy is tenni, de az biztos, hogy amikor egy ország a csőd szélén áll, akkor azért nagyon hirtelen kellett döntéseket hozni. Strukturális problémák voltak ezekben az országokban, és azért a program mégiscsak meghozta hozzá fűzött reményeket egyes tagállamokban. Természetesen a válság összes szociális hatása az még orvosolandó, de ami a piacokba vetett bizalom, gazdasági növekedés már azért megmutatja a hatásait, és egyes országokban már a munkanélküliség is csökkenni kezd. Nem vagyok persze elégedetlen, elégedett, úgy gondolom, hogy folytatni kell a munkát, de és egyfajta politikai mixre van szükség, megfelelő, kiegyensúlyozott mixre. Ugyanis a jelenlegi válság jellege, ami ugye az államadósággal, az adósságokkal, a különböző költségvetési problémákkal volt összefüggésben, idő van szüksége ahhoz, hogy időre van szüksége ahhoz, hogy ez megoldódjon. És az biztos, hogy a választóink felé pedig erkölcsösnek kell mutatkoznunk. Köszönöm. A frakciók részéről ennyi kérdés hangzott el, most a képviselőkkel folytatjuk, kevés az időnk. Éppen ezért strukturális változásokat teszek három kétperces kérdést hallgatunk meg, és utána megpróbálunk válaszolni erre, és így próbáljuk meg befejezni 10.30-ig az eszmecserét, hiszen elnök úrnak akkor távoznia kell. Tehát most Pablo Cálpa, Bidegan Pervánc, Beres és Tanuta Hübner kapszót. Elnök úr, megszoktuk, hogy kemény fegyelem uralkodik a meghallgatásokon fentről. Ön ehhez nem tartotta magát, és hogyha ezt úgy folytatja, hogyha csak egy valaki kap szót a frakcióból, akkor igazából nincs minden képviselőnek joga kérdés feltenni. A kezdetektől fogva több fegyelmet kellene tartania. Nem másodpercekről volt szó, de egyszer csak észrevettem, hogy kettő és fél órára 17 felszóló most kevés. Tehát éppen ezért próbáltam most megváltoztatni a struktúrát, elnézést kérek az Econ csapat nevében, de itt nem néhány másodpercről van szó, hanem a hosszú listáról. De most ne vesztegessük az időt. Pablo Cába Pidegen kapszott. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Dyson Bloom úr, köszönöm a bevezető előadását. Egyetértek önnel. Az európai gazdaság helyzete nem jó. Meg kell akadályoznunk, hogy eh, ez a törékenység összeomláshoz vezessen. Fontos az, hogy legyen egy politikai keverék azt is mondta a fiskális politika tekintetében, hogy reméli, hogy néhány ország lendületet kap, és hogy expanzívan cselekszik. Majd egyetértek. De minnyien egyetértünk abban, hogy a gazdasági reformokat is végre kell hajtani. Szeretném a véleményét ebben a tekintetben is hallani. Tehát több energiára, több ambícióra van szükség a tagállamok részéről. Egyetértek önnel, az EKB nem felelős azért, hogy Európa gazdasági problémáit megoldja, és hogy növekedést generáljon. De a júniusi intézkedéseknek még nincsen hatás, és Mário Drági nem is reménykedik abban, hogy az intézkedések egyáltalán sikeresek lehetnek-e. Hogyha az EKB elnöke lenne, többet tenne, mint amit jelenleg tesz az EKB? Végezetül pedig a Juncker tervhez szeretném tudni, hogy eh, mit vár ettől a tervtől, a befektetésektől, amelyekről a bizottság elnöke beszélt, és eh, meddig kellene a tervnek terjednie. Szeretném még hallani a véleményét az euró erejéről. Kihat-e ez az európai gazdaság gyenge pontjaira, és köszönöm szépen, Pervans Beresz. Köszönöm szépen. Tisztelt Euró csoport vezetője, Mário Drági beszédéről ön már beszélt, aki az Európai Központi Bank kormányzója, azért itt volt egy érdekes gondolat. Furcsa az, hogy a központi bank a bérekkel foglalkozzon. Én szerintem különböző értelmezések láttak napvilágot. Fontos az, hogy figyelembe vegyük a munkanélküliséget is az eurozónán belül. Szeretném, hogyha a lehető leginkább figyelembe tudnánk mindezt venni. A gazdasági adatok, amelyeknek alapján a növekedési kilátásokat kiszámolják, alapvetően fontosak, ahhoz is, hogy strukturális reformok szükségességéről beszéljünk. De vajon változtak-e a feltételek? Én úgy látom, hogy nagyon alacsony az infláció, ezt rosszul látták előre, elfogadhatatlan viszont a munkanélküliségi ráta magas volt, és a gazdasági növekedés sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a strukturális reformokkal kapcsolatban fontos ugye rugalmasságról is beszélni, mobilizálni kellene az összes erőforrásunkat ennek a nehéz helyzetnek a megoldására. Thank you, And now... Köszönjük szépen. Danuta Hübner következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid megjegyzésem van, és két kérdésem. A megjegyzésem a következő. Ha megnézzük, az elmúlt évek inflációs kockázatát úgy tűnik, hogy nem csak nemzeti jelenségről van szó, hanem a deflációs kockázat az euróvezet egészét érinti, kihívás az egész euróvezet számára. Ez természetesen azt jelenti, hogy a deflációs kockázatok kezelése meghaladja az egyes nemzeti kormányok kapacitását egész euróvezeti makropolitikai felrépésre lenne szükség. Az egyik kérdésem az, ahhoz kapcsolódik, hogy vannak olyan szakértők, akik szerint az euróövezet szintű defláció különleges körülmények, körülménynek minősül, tehát a magasabb deficit elvileg megfelelhetne a fiskális paktumnak és a növekedési és stabilitási paktumnak ebben az értelemben. Én alapvetően egyetértek azzal, ahogyan ön, arugalmasságról gondolkodik, de ezt az elemet figyelembe vette, amelyről beszéltem. A másik kérdésem az Euróvezet intézmény felépítéséről szól, a jelenlegi kihívások tükrében. Az országspecifikus ajánlásokra való nemzeti reagálások, reakciók koordinálása ezt ön személyes kévesként említette, elegendő-e a jelenlegi körülmények tükrében, vagy pedig szükség van arra, hogy egy új intézményi keret jöjjön létre az euróvezeté, eh, makropolitikák számára. Ez egy potenciális elmozdulást jelenthetne az euróvezet elnökének gondolkodásában. Tehát egy új intézményes keret képülésének a keretét látjuk? vagy egy teljesen más irányba haladunk. Köszönjük. Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Zába Videgány képviselő, köszönöm a kérdését. Igen. Bírálat érte az egyes tagállamokat a reform programjuk végrehajtásában, többet is tehettek volna, a kigazítási program országai többet tettek, és vannak olyan más egyéb tagállamok is, akiknek többet kellett volna tenniük. A jelenlegi olasz és francia kormányok azonban igen, ambiciózusak voltak a reformok területén. Az új párizsi kormány nemrégiben újra megerősítette ezeket a reformokat, úgyhogy itt területűek lehetünk, azt hiszem. A strukturális kérdések egyikét másikát azonban valóban a tagállamoknak kell maguknak megoldaniuk. Ön elmondta, hogy drági úr nem kelt reményt, én ezzel nem értek egyet. Drági úr egyszerűen csak azt mondja, hogy ne a monetáris politikától várjuk a megoldásokat, tegyünk meg mindent a fiskális politika keretein belül a paktum megsértése nélkül, a lehető legnagyobb mértékűre növeljük a beruházásokat, koordináljuk a fiskális politikákat Európában, és mindezen kérdésekben én egyetértek vele alapvetően. A lényeg itt megint az, hogy mind a monetáris, mind a költségvetési oldalon, mind az összes többi területen is cselekedni kell. Ami a beruházási tervét illeti Juncker úrnak, biztos vagyok benne, hogy az új bizottság nem sokára előáll konkrét javaslatokkal is. Itt is azt hiszem meg kell néznünk az európai alapok nyújtotta lehetőségeket, hogyan hasznosítjuk őket, hogyan hasznosítottuk őket eddig, gondolom ez része lesz a tervnek. Meg kell néznünk, hogy a pénzügyi intézmények milyen lehetőségeket nyújtanak, az Európai Beruházási Bank és így tovább. Élnünk kell az eszközeink és intézményeink adta lehetőségekkel, ezekből kell egy ambiciózus beruházási tervet kovácsolnunk. Az euróvezet erőssége, ereje nyilván a fejleményeknek kihatásuk van a rövid és középtávú versenyképességre, az export lehetőségekre is így tovább, de jelen pillanatban egyfajta, az eurónak egyfajta gyengülését láthatjuk, lehet, hogy ez nem is olyan káros. Beresz asszony feltette a kérdést, hogy látjuk-e egyáltalán a realitásokat. Szerintem igen, Fél évvel ezelőtt nagyon optimista volt mindenki a növekedés gyorsulását, illetően most pedig fél évvel később látnunk kell, hogy a nagyobb országok nagy része a gazdasági taprálásban visszaesett, és mindannyian attól félünk, hogy megrekedünk ezen a szinten, egyfajta stagnáció következik be a gazdaságban. Ezért politikai kezdeményezésekre van szükség, ilyen lehet a beruházási agenda, a politikai mix, amelyről beszéltem, de hát egyenlőre még várjuk a tanács júniusi csomagjának a teljes végrehajtását is. És persze a rugalmasságra szükség van, de ez nem lehet biankócsek. Néhány ország úgy tűnik azt gondolja, hogy egyszerűen a rugalmasság emlegetésével elmúlnak a problémák, hát ez nyilván nincs, így látom ön is egyetért ezzel. Hübner asszony, Ön a deflációs kockázatról beszélt az euróvezet egészére vetítve, igaza van, ez egy problémává vált az egész euróvezet számára. Nem is konkrétan deflációs kockázatot látok, de azt látom, hogy bekövetkezhet egy hosszú távú infláció, ezt meg kell akadályozni, és ahogy már korábban is mondtam, az összes euróvezeti ország közös felelőssége ez, közös felelősség mind a politikusok, mind a banki szereplők részéről. Ami a bankágazatot illeti, novemberből fogunk ugye a költségvetés tervezetről beszélni, és akkor majd megvizsgáljuk, hogyha az infláció túl alacsony, akkor ezt hogyan kezeljük. Úgy gondolom, még nincs itt az ideje annak, hogy megbecsüljem, hogy az arány eltére majd az Európai Bizottság korábbi becsléseitől, ezt egyelőre nem tudom megmondani, és nem tudom, hogy a jelenlegi alacsony inflációs ráta túl alacsonynak minősül-e, de először meg kell várnunk az Európai Bizottság véleményét, és utána majd az erővezetben, vagy az eurócsoportban is megvitatjuk ezt a kérdést. Köszönjük szépen, Juanes Fernández. Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm az eurócsoport vezetőjét, köszönöm a szavait, Nem tudom pozitívan értékelni sajnos a jelenlegi európai szemesztert. Érdekelt volna, hogy mit gondol a következőkkel kapcsolatosan először is. A jelenlegi szemeszterben csak nemzeti kitekintést nyerünk a gazdasági problémákra, ezzel nem lehet felmérni azt, hogy például a programmal résztvevő országok kereskedelmi mérlegének milyen kihatása lesz. Az euróvezetben nyilvánvalóan mindennek közvetlen kihatása van a tagokra, és ezt a hatást eh, úgy gondolom nem látjuk tisztán. A program országok esetében nagyon szigorúak az ajánlások, és ezzel eljutottam a második megjegyzésemhez. A jelenlegi szemeszterben nem végeztünk átfogó elemzést az euróvezet közös fejlődéséről, közös irányáról, és nem alakult ki megfelelő vita az euróvezetben szükséges reformok témakörében. Egy európai fiskális politikára lenne szükség a közös piac előmozdítása érdekében. Globális perspektívára van szükség, globális perspektívát kell alkalmazni az Európai Bizottságnak, és ebben a kérdésben nyilvánvalóan a tagállamokról a kompetenciákat át kell ruházni az Európai Unió illetékes intézményeire, csak így tudnánk visszanyerni a polgárok bizalmát, ugyanis a tagállamok már nem tudják ellátni ezeket a feladatokat. Több bizalomra van szükség. Továbbá úgy gondolja, hogy elegendőek a nemzeti reformok a válság feloldásához, hiszen ezekkel a reformokkal csak még inkább széttöredezik az európai gazdasági térség. Úgy gondolja, hogy maga a monetáris politika meg tudja oldani az összes problémát? Én úgy gondolom, ez nem elegendő növekedéshez. Páneurópai fiskális politikára és növekedési politikára van szükség, és itt azoknak az országoknak kell élen járniuk, amelyeknek nagyobb a mozgástere. Úgy gondolja továbbá, hogy az euró vezet, eurócsoport vezetőjének nem kellene teljes munkaidőben ezzel foglalkoznia? Köszönöm szépen, mondja a következő felszólaló. Én úgy gondolom, hogy Dijsselbloem úr nagyon jól képviselte az elmúlt fél órában a meghozott döntéseket, ez tiszteletre méltó. Első kérdésem, hogyan látja a monetáris politika további alakulását? Ön mondhatja azt, hogy ez e- a különböző független központi bankokra tartozik ez, Drági úr sem mondott mást, de beszélt ő Juncker programjáról, az euróvezet koordinációjáról, illetve az eurócsoporti koordinációról és a tagállamok struktúrális reformjairól is, tehát semmi újat nem mondott. Az USA-ban azonban van egy elmozdulás, úgy tűnik, hogy a pénzpolitika új irányba tart. Második kérdésem, Litvánia nem sokára az Eurócsoport 19. tagja lesz, és aztán vannak még hét tagállam, van még hét tagállam, amelyek különleges helyzetben vannak. Svédország különösen szemet szúr nekem, már rég eleget tesz a kritériumoknak, hogyan látja ezen országok esetleges csatlakozását az euróvezethez. És a harmadik kérdésem pedig az adókoordinációhoz kötődik. Holland pénzügyminiszterként és eurócsoport vezet, vezetőként hajlandó-e elgondolkodni azon, hogy mi a helyzet az úgynevezett legális adóelkerüléssel, amely az ír és holland összefüggésben adódik, és ami miatt a tíz legnagyobb világkoncern európai székhelyét Dublin környékére helyezi, licenszvállalatait pedig Hollandiába, és ezáltal hatalmas adókat takarítanak meg. Hajlandó-e változtatni ezen? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sokat beszéltünk a köz és privát szféra befektetéseiről, itt fontos az, hogy egy olyan precíz program létezzen, amelyet támogatni tudunk. Az én kérdésem az arra vonatkozik, hogy a befektetéseket hogyan tudjuk a költségvetésbe megfelelőképpen bevezetni, ugyanis a jelenlegi rendszerben nem lehet megfelelő, tehát nem, nem jó a könyvelési módszer. Szerintem ugyanis mindez nem veszi figyelembe azt, hogy a korábbi pénzügyi évben az adott befektetés milyen pozitívumokat hozott. Például Belgiumban csak 5%-ot tesz ki a befektetések aránya az államadósághoz képest. Már pedig, hogyha ezt így folytatjuk, akkor a helyi önkormányzatok nem fognak befektetni, sőt, szinte eltiltjuk őket ettől, és így még inkább el lesznek adósodva. De nem teszünk különbséget az olyan fajta eladósodások között, amely hosszú távú befektetés miatt történik meg, vagy olyan mm, eladósodás miatt, amely a folyófizetési mérleg terhére történik. Nagyon sok példám van erre még akkor is, amikor az új fajta befektetéseket próbáljuk előmozdítani, akkor a helyi önkormányzatok nem fognak tudni befektetni, csak egész egyszerűen azért, még akkor sem, hogyha ezek nagyon rentábilis befektetések hosszú távon, mert a plafont elérik, és ezért ezeket szerintem nem adósságként kellene elkönyvelni, hanem aktíva, aktívumként. Tehát jó lenne, hogyha a stabilitási és növekedési paktum értelmében ezeket kivennénk a eladósodás kategóriából. Én szerintem Drági úr is erre mutatott rá, és Jean-Claude Juncker is arról beszélt, hogy fontos egy nagy közberuházási program megvalósítása, de hát ezt hogy lehet megtenni a jelenlegi költségvetési szabályok mellett? Köszönöm. Elnök úr! Köszönöm szépen! Kedves Fernando Álvarez úr, ön beszélt a nemzeti reformoktól, ról, amelyek a növekedésre vezető utat jelentenék. De nem csak erről van szó, és nem is csak a monetáris politikáról. Én úgy gondolom, hogy itt és ez Langen úr kérdésére is választ ad. Én szerintem már most is a monetáris politikát különböző irányokba mozdítottuk el, olyan módon, ahogyan az korábban sosem valósult meg, nem csak, az Egyesült, nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban, vagy az Egyesült Királyságban sem. Tehát itt igenis, és kiaknázunk új utakat is. De azért Mário Drágival értek egyet, nem lehet csak monetáris politikával megoldani mindent. Ez szerintem egy nagyon nagy kockázat lenne, hogyha ezt így gondolnánk. Tehát itt megint csak egyfajta mixre van szükség nemzeti reformok, nemzeti felelősség, koordináció a reformok között amelyek mind fontosak az eurózóna országai számára. Ezekről sokat tárgyalunk is az eurócsoportban. Egy megfelelő, okos fiskális politika, amely megengedi azt, hogy vissza tudjunk térni a növekedési pályára, és megfelelő korlátokba közé szorítva a rugalmasságot is alkalmazni lehet. Majd az új bizottság meglátjuk, hogy mit fog tenni. Magas szintű beruházási programokat akar útjára indítani, amelyek rendkívül fontosak a gazdaság a helyreállítása, talpraállítása szempontjából. Én szerintem vitát kellene folytatni arról is, hogy akár rövid távon is az eurozóna kormányzását az ambíciókhoz igazítsuk. Nézzük meg azt, hogy milyen területeken és milyen szintűg akarjuk átadni a hatásköreinket Brüsszelnek, és ennek a vitának részeként kellene az intézményi reformokról is beszélni. Én nem gondolom, hogy mindig arról beszélhetünk, hogy legyen egy állandó elnök, és így tovább, de arról meg nem beszélünk, hogy mi legyen a szerepe ennek a személynek, és hogyan nézenek ki az intézményi kérdések, mely felelősségi körök tartozanak nemzeti, és melyek európai kézbe. Tehát mindent a maga útján, és először beszéljünk a politikai tartalmakról, még mielőtt új intézményeket akarunk megint létrehozni. Én szerintem ez a megfelelő megközelítése ennek a kérdésnek. Langen úr egy új, újfajta monetáris politikáról beszélt, hát szerintem már eléggé innovatívak voltunk, az eurózónához való csatlakozások megtörténtek már a múltban is, még olyan nehéz időszakban is, amikor az euró válságáról beszéltünk, és ezek az országok nagyon elkötelezettek az eurozónához való tartozás mellett, és úgy gondolják, hogy politikai, gazdasági, pénzügyi stabilitásuk letéteményese az euró. Például a balti államokra gondolok. Hiszen ők nagyon keményen kiállnak az eurozóna mellett, ők úgy vélik, hogy a jövőjük az eurozónában rejlik. És én úgy gondolom, hogy az eurozóna tovább fog növekedni a következő évek során. De persze ez csak gondolkodás, egyelőre csak találgatások. Legális adó elkerülés, hát ez az egyik kedvenc témám. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a holland kormány tett már lépéseket ennek elkerülése érdekében. Igazából a nagy nemzetközi cégek azért jönnek Hollandiába, hogy ott bizonyos nagy adó egyezményeknek örvendjenek, de ezeket most felülvizsgáljuk, ugyanis szeretnénk, hogyha az adóelkerülést nem támogatnánk. Szerintünk ez a megfelelő út. És végül Bayet úr Ön a helyi önkormányzatok befektetéseiről beszélt. Igen, szerintem erre szükség van, ugyanis fontos az, hogy helyi szinten finanszírozni tudjuk a befektetéseket, de a másik oldalon az is a paktum része, hogy helyi és regionális szinten az eladósodásokat szintén vegyük figyelembe akkor, amikor egy-egy állam eladósodási szintjét vizsgáljuk, tehát ezek különben hosszú távon veszélyeztetik a pénzügyi stabilitást. Köszönöm, Heiss úr. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném Dyson Bloom elnököt üdvözölni itt a szakbizottságunkban, amely számomra új, de az elmúlt években nagyon jó együttműködésünk volt az Eurócsoporttal, tehát remélem, hogy folytatódik. Az elnök helyesen mondta, hogy rengeteg ország nagyon sok áldozatot hozott. Portugália, Ciprus, Spanyolország, Görögország. Portugália visszakerült a nemzetközi pénzpiacra, nagyon fontos, hogy ott is maradjon. Egy javaslat, amelyet hallottunk, arról szól, hogy az IMF része a trojkából Írország tekintetében, és ez megtörtént Lettországban, Magyarországon is, tehát hogy korábban visszafizessék az IMF-nek a hitelt. Ez az eurozóna beleegyezését is feltételezi. Erről szeretnék kérdezni, hogy mi az ön álláspontja erről, tehát az adóságok korábbi kiegyenlítéséről. Tehát akik szeretnék korábban visszafizetni a hitelt alacsony kamatokkal, azok jogosultak erre? A másik az eurócsoport hogyan foglalkozik majd ezzel a kéréssel, ha bejön. Köszönöm, következő felszóló. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az Euró csoport vezetőjét itt választások után először jár nálunk. A mi részünk örül az együttműködésnek. Tehát szerintem ne csak deficitárius normák legyenek, hanem munkanélküliségiek is. Hiszen a fiskális politika így lehet hiteles a polgárok irányába. Most visszatérek egy korábbi eszmecserére. Azt mondta, hogy a hitelességet kell a rugalmassággal kombinálni. A strukturális reformok kaphatnak több időt is, hogy alkalmazzák őket Úgy tűnik, hogy ez szerintem általános. Tehát formális eljárást szeretne, egy kicsit konkrétabban el tudná mondani, hogy mit szeretne. Tehát eh, a paktumba szeretnék beleírni a rugalmasságot, hitelességet, és így tovább. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés. Morzán kolléga. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Elnök úr, üdvözlöm én is a szakbizottságunkban. Új tag vagyok, ez az első alkalom, hogy eszmét sérülhetünk. Nagyon nagy megtiszteltetés ez. A jelenlegi gazdasági válaszra adott válasz nem az LKB felelőssége. Említett, hogy politikai mixre van szükség. Az LKB nem dönthet egyedül, hogy ki mit tegyen, de arról dönthet, hogy ő mit tehet. Tehát hogyan látja az EKB intervenciós lehetőségeit? Tehát a könnyítés tekintetében is többet az LKB? E Tehát a reál gazdaságot hogyan tudna esetleg befolyásolni? Hogyan tudna több magánbefektetést ösztönözni, több fogyasztást a polgárok részéről? A strukturális reform az LKB e közbe lépésének az előfeltétele? a strukturális reformokhoz milyen ösztönzőket adhat még az LKB? Az LKB, hogyha közbelép, akkor nem áll fenn egy újabb buborék veszélye? Elnök úr, köszönöm szépen. Mindenek előtt, Hayes úr, örülök, hogy ismét látom, más szerepben. Minden jót kívánok az új szerepéhez is. A kérdés olyan konkrét volt, az IMF hitelekről volt szó az önök esetében, természetesen Írországról van szó, tehát egy korábbi hitel visszatérítés, visszafizetés lehetősége kérdezett rá. Ez nagyon kedvező kamatfizetési feltételekkel jár. Az ír miniszter megkeresett, és más intézményeket, érintett intézményeket is, hogy ezen gondolkozik, és a szeptemberi megbeszélésünkön, nem néhány hét múlva, ezt részleteiben is megvitathatjuk. Tehát Írországnak még hivatal is be kell nyújtani ezt a kérést. Most még nem tudom konkrétan megválaszolni a lehetőséget. De a lehetőség megvan, az, azonban az Eurocsoportban és az ECOFIN-ban is meg kell tárgyalni, és jóvá kell hagyni hiszen itt az IMF részére vonatkozik a korábbi visszafizetés, és nem a trojka többi részvevőjére. Tehát mindenképpen eh, beszélünk erről az Eurocsoport jövő héti találkozásán. Tang úr, igen, kollégák voltunk a holland parlamentben, és azt mondta, hogy legyek konkrétabb a rugalmasságról illetve a rugalmasság és a reformok kapcsolatáról. A paktumban különbséget teszünk a korrektív és a preventív megoldások között. És a rugalmasság mást is mást jelenthet a megelőző, illetve a korrigáló esetben. Tehát természetesen lehetnek kivételes esetek, hogy az országok több időt kapnak, hogy bizonyos célokat elérjenek. Tehát az én hozzájárulásom az, hogy felszólítsam az országot, hogyha több időt kap, akkor használja ki ezt az időt, és ne pazarolja el. Tehát meg kell nézni, hogy milyen reformokra van szükség, hogyan lehet ezeket a reformokat napirendre tűzni, tehát ne pazarolják el a plusz időt, ha van plusz idő. Tehát itt a strukturális deficitnek egy összetettebb kimutatására van szükség. Ez is lehet azoknak a vitáknak a része, amikor kiértékeljük a two-packet és a six-packet. Természetesen az MTO egy középtávú célkitűzés, ebben pedig az idő elem is benne van. Tudjuk, hogy néhány reformnak hosszabb időre van szüksége, hogy kifejtse pozitív hatásait, a költségvetésre gyakorolt pozitív hatásait. Hát mindenképpen figyelembe kell vennünk a reformok idő vetületét is, amikor a középtávú célkitűzésekről, az MTO-król beszélünk. Tehát, hogyha bizonyos reformokra van szükség, akkor megpróbáljuk megítélni, hogy mennyi időre van szükség, hogy hatása legyen a reformoknak. Tehát ismét különbséget teszünk a korrektív és a preventív rész között. Remélhetőleg egyre több ország preventív módon lép majd fel, tehát megpróbál megelőző módon viselkedni a válságok előtt. Igen, ehhez ennyit mondtam volna. Végzetül, Müresan, remélem helyesen ejtem a nevét, azt mondta, hogy örült, hogy én azt mondtam, hogy nem az LKB adja meg a választ. Én azt mondtam, hogy nem csak az LKB. Én meg vagy győződve, hogy erős, jelentős szerepet játszik az LKB. És milyen eszközök állnak a rendelkezésére, tehát a júniusban eldöntött eszközöknek még hatniuk kell. Időbe tart meg kell néznünk, hogy a programnak milyen hatásai lesznek. Ez pedig, ahogy említettem, természetesen időbe kerül. Úgy gondolom, hogy ezt is nagyon fontos tudni. Nyilván, hogyha túl sok olcsó pénzt rakunk ki a piacra, akkor ott lesz a buborék, ez így van. És a buborék pedig hosszú távon káros a gazdaságainknak. Éppen ezért nagyon érzékenynek kell lenni, és mindig figyelembe kell venni, hogy a monetáris politika milyen kockázatokkal szembesülhet. Ennyit, köszönöm. Köszönöm szépen, Jerún, köszönöm mindenkinek. Szerintem nagyon érdekes vita, tanúi lehettünk, előbbre léptünk, hogy jobban megértsük egymást, hogy a rugalmasság hogyan visz előbbre. A következő ülésünk szeptember 22-én, 23-án lesz, akkor találkozunk. Most berekeztem az ülést.